about, about the project. A projekt finanszírozásával kapcsolatban itt félreértésről van szó. Az NGO-k keretében is, az NGO-k is félreértették a kérdést, akik ezt a problémát felvetették. Semmilyen támogatást nem adtunk. Volt egy projekt, amely az inkluzív oktatást támogatta egy EU-Üzbegisztán bilaterális projekt keretében. Ez egy technikai segítségnyújtási projekt. A szerződést, a szerződés majd egy nemzetközi nyílt pályáztatás után fogjuk aláírni. És bárki részt vehet ebben, és a szokásos, szigorú pályáztatási eljárásra fog sor kerülni. A cél az, hogy megfelelő intézményes és társadalmi kereteket lehessen kiépíteni, annak érdekében, hogy a speciális oktatási igényű gyermekek is az többség számára fenntartott iskolákban tanulhassanak. És az EU know-how-t és megfelelő gyakorlatot szeretnénk érvényesíteni ezen a területen. Elnézést mondja az elnök asszony, mert kevés időnk van. A kérdés a transzparencia állítólagos hiányára irányult e projekt tekintetében, de majd még később is vissza térhetünk. Arra nincs lehetőség arra, hogy meghallgassuk, hogy részletesen miről szólt ez a projekt. Azt hittem, hogy fontos lett volna ezt tisztázni. Még hadd mondjam el, hogy több intézményt segít ez a projekt, a közegészségügyi minisztériumot, az egészségügyi minisztériumot, oktatásét és a gyermekek támogatásáért felelős minisztériumot. Ez az utolsó volt pont az, amire a képviselő rákérdezett. A szervezet az oktatás, a fogyatékos gyerekek oktatásával foglalkozik. Köszönöm. Nincs idő sajnos arra, hogy folytassuk a vitát, de ösztönzöm a tagokat arra, hogy az INTA meghallgatásán vegyenek részt, amikor a textilipari jegyzőkönyvet használják meg. Június 20-án kerül erre sor. Nézzük a következő kérdést. Barbara Lockvin. A az erőszakos eltűnés áldozataival kapcsolatban tette fel a kérdést és a, az EKS válaszát kérem tehát az ENSZ egyezményre, amelyet védeni kívánják a kényszerre elhurcolt, kényszerrel elhurcoltakat. Köszönöm szépen. Kollégám által előkészített választ fogom felolvasni engedelmükkel. Az Európai Unió támogatja a az Európai Unió támogatja az ENSZ vonatkozó 2006. december 20-án kiadott egyezményét, és ösztönzi a tagállamokat arra, hogy kétoldalú emberi jogi párbeszédeket követően Oroszországgal, Fehér Oroszországgal, Kínával és más állammal aláírják mások is az egyezményt, amikor arra szükség lesz a kétoldalú tárgyalásokkal, az Európai Unió ezt erősíteni kívánja. Az egyezmény célkitűzéseit a vonatkozó e, ENSZ egyezményekkel együtt különböző projektekben érvényesíti a világ különböző e, pontjain az áldozatokat, e, áldozatok családjait, családtagjait kívánja támogatni finanszírozott rehabilitációs programokkal, egyébek lépésekkel. A harmadik államokkal való együttműködés az egyezmény értelmében az államokkal kötött állásfoglalásokban is tükröződhet. Sri Lankával kötöttünk például egy ilyen jellegű megállapodást, és nyílt vitákat is folytatunk a kérdésről az ENSZ emberi jogi tanácsában. Ami azt a kérdést illeti, hogy a tagállamok aláírói lesznek-e az egyezménynek, arra azzal válaszolhatunk, hogy azóta, hogy a kérdést benyújtották, egy újabb tagállam, Belgium írta 2011. június másodikán az egyezményt alá, ezzel már ötre emelkedett az EU tagállamok, aláíró tagállamok száma. Szisztematikus éves ellenőrzést is végeznek a kényszerülhetőnés áldozatainak védelmére vonatkozó egyezmény keretében, és nagyon fontos, hogy jelezzük a tagállamoknak ennek az egyezménynek a, az eredményeit. Köszönöm szépen, még van néhány kérdés, és nagyon kevés időnk van, úgyhogy azt kérem, hogy a további kérdéseket is tárgyaljuk meg. Természetesen nem örülünk annak, hogy négyről ötre emelkedett a ratif- az aláírországok száma, sokkal többre várunk. Köszönöm szépen. Olyan kérdés is volt, hogy szeretem volna hallani, hogy melyek azok a tagállamok, amelyek még nem írtak alá. Mert azért is fontos ez az egyezmény az Európai Unión belül, a CIA eseteivel, mert a CIA eset, nem a CIA javít az előadó, hanem az EKZ válaszol. tehát azokkal az esetekkel is foglalkozunk, amelyeket más szervezetek próbálnak felderíteni. Nos, igen, általános megfigyelésként, válaszként elmondhatjuk, hogy ha azóta, hogy az egyezmény hatályba lépett, mint egy hat hónappal ezelőtt, december 21-én a múlt évben, azóta tulajdonképpen a szokásnak megfelelően haladnak a dolgok, jelentős időbe szokott a ratifikálás tenni. Jó, akkor várjuk, hogy minden tagállam ratifikálja az egyezményt, amiatt, amiatt a képviselőasszony is említette. Három kérdést nyújtott be Anakina asszony az igen súlyos hondurászi emberi jogi helyzetről, a bizottság értékeléséről, amely arra vonatkozik, hogy a nagyszámú emberi jogi intézménynek milyen eh, kapacitásai és, és lehetőségei vannak, és eh, a és arra, hogy a tanács vajon a bizottság tervezi-e azt, hogy emberi jogi párbeszédet indítson. Andra Kinnigen asszonynak adom meg először a szót, hogy a hondurászi kérdést feltegye, illetve részletezze. Elnök asszony, köszönöm. 2010 óta a világnak az új kormány bebizonyította, hogy több intézkedéssel védi az emberi jogokat, új intézményeket hozott létre, amelyek Hondurasban az emberi jogi kérdéseket kell kezelik. Például az új emberi jogi és eh, igazságügyi minisztérium a kínzások ellen lép fel. A pénzügyi intézményi kapacitások ennek ellenére nyilvánvalóan nem kielégítőek. Költségvetési megszorítások vannak, és a meglévő intézmények számára elkülönített források egyértelműen csak a minimális követelményeknél kevesebbet tesznek lehetővé a munka elvégzése során. A kormány és az emberi jogi szervezetek Hondurasban az EU segítségével egy új projektet dolgoznak ki az emberi jogi igazságügyi területen. Ez egy 5 millió értékű 5 millió euró értékű projekt, melyel Honduras koherens, harmonizált jogi kereteket hozhat létre a a nemzeti emberi, erő, emberi, emberi jogi politika számára a nemzeti és, interneti, nemzeti és nemzetközi testületek által javasolt intézkedéseknek és lépéseknek megfelelően megfelelő koordinációs lépéseket is valósíthatnak majd ennek keretében meg a társadalom számára. Köszönöm. Andrekini asszony, akkor most adom meg a szót. Köszönöm, elnök asszony. Sajnálom, de nem ez, a kér... nem ez volt a kérdés. A kérdés egyértelmű. A hondurászi jelentésről szól, és arról, hogy az, az UPR jelentésben milyen ajánlásokat fogalmaztak meg. A második kérdés pedig a, az Igazság és Megbékélés Bizottságra vonatkozott amelyet Guatemala korábbi e, alelnöke Eduardo Stein hozott részre. Erre vonatkozóan volt már egy jelentés, de a jelentést még Hondur, a jelentés következtetéseit még nem publikálták Hondurasban sem, tehát egy kicsit előrébb járunk időben, de mégis egyértelmű volt a kérdésem az utolsó pedig az volt, hogy milyen új fejlemények vannak az országban. A korábbi elnök Manuel Zelaya visszatért Hondurasba, és mindennek úgy gondolom követ, kihatásai lesznek. Teljesen más a kérdés, mint az, amit ön válaszként elmondott. A külügyi szolgálatot kérem akkor, hogy próbálja megválaszolni a kérdésekre, amelyeket Andikini asszony feltett. Két kérdésként nyújtották ezt be, és megpróbáltam az elsőre válaszolni. Arra, hogy Honduras hogyan ülteti át a, az UPR ajánlásait. A második kérdés az Igazság és Megbékélés Bizottságra vonatkozik. Szerintem semmi értelme spekulálni arról, hogy mit mondana az Igazság és Megbékélés Bizottság. Az eszköz nagyon hasznos, támogattuk e bizottság munkáját, és a korábbi alelnököt, Stein, Eduardo Steint is. Természetesen itt az ideje most annak végre, hogy előre tekintsünk az alapján, hogy levontuk az eddigiekből a következtetéseket, és segítjük Hondurászt abban, hogy a 2009-es események ne ismétlődhessenek meg de úgy gondolom előre kell tekinteni és segíteni az országot kapacitásainak erősítésében, abban, hogy harcoljon az emberi jog sértések ellen, a jogszerűség útján járjon, és az ezzel ellentétes eseményekre ne kerüljön újra sor. Köszönöm szépen, lesz még lehetőség arra, hogy ezt a külügyi szolgálattal részletesen megtárgyaljuk akkor, amikor a delegáció látogatásáról visszatér, és a jelentés is megvan. Köszönöm szépen. A negyedik kérdést Elizabeth Jegle asszony nyújtotta be Fidzsiről, és az ottani elnyomó intézkedésekről a kormányt kritizálókkal szemben, és minden további erőszakos fellépésről, amelyekkel a békés demonstrációkat próbálják letörni. Kérem a külügyi szolgálatot válaszoljon. Köszönöm szépen, köszönöm a kérdést. Az a külügyi szolgálat nyomon követi. Elsősorban az, a zubai delegációján keresztül a Fidzsi beli eseményeket. De szorosan együttműködünk a legfontosabb regionális szervezetekkel, Új-Zélandból is. Valóban kritikus a helyzet, továbbra is az, az, az igazi megfogalmazás, és nincs pozitív fejlemény. A társadalmi-gazdasági helyzet tovább romlik. A rendszer szilárdnak tűnik, annak ellenére persze, hogy voltak repedések, illetve legalábbis jelek, mégis a korábbi jogszabályokat nem vonják vissza, és nincs is erre semmiféle kilátás, hogy megtennék. A rendszer nem kíván láthatóan eltűn, eltérni a korábbi terveitől, és még a 2014-es határidő sem az emberi jogi rendelkezések átültetésére vonatkozóan sem tűnik reális célkitűrésnek. 2011 márciusában az UNDP először találkozott a civil társadalmakkal, a kormányzattal és a, a hadsereggel is, és nyílt, őszinte tárgyalásokat próbált elindítani. Ez egy nagyon fontos lépés, még korai azonban arról beszélni, hogy milyen eredményeket hozhat, de mégis pozitívan állunk hozzá úgy tek- tekinthetjük, hogy az ENSZ támogatását is megkaphatja majd ez a folyamat. A társadalmi-gazdasági helyzettel kapcsolatban a, az októberi jelentés tartalmazta azt, hogy a 8 záradékból ötöt 5-öt teljesített, a GDP továbbra is szűkült, mint egy 1%-os változás volt 2007-hez képest, tehát a társadalmi-gazdasági helyzet továbbra is aggasztó. Súlyos válságban van a szociális ágazat, a befektetői, beruházói bizalom is alacsony. A régióval kapcsolatos kérdések továbbra is megpróbálja erősíteni a régió az ottani emberi jogi csoportokat, Ausztráliával és Új-Zélanddal való kapcsolatok továbbra is rendkívül intenzívek maradnak. Talán még az EKS szerepéről a kezdetben, a, mivel a pucs kapcsán megpróbálták a jogállamiságot megszüntetni és elnyomó gyakorlatokat bevezetni, a pénzügyi és gazdasági ellenállás jelentős mértékű vitákat válthat ki. Megpróbálják a rendszert gazdasági eszközökkel a demokratizáció felé terelni, de ez a fajta nyomásgyakorlás Tehát a demokrációhoz való visszatérés egyelőre még gyenge. Vissza kell, hogy térjen a politikai párbeszéd folyamatához. Nagyon szoros együttműködés van a nemzetközi partnerekkel, ezen kívül elsősorban, mint mondtam, a regionális partnerekkel Ausztráliából és Új-Zélandból, hogy próbálják a rendszert a demokrácia útjára visszatérinteni. De a jelenlegi E helyzetről nem mondhatjuk, hogy pozitív változások lettek volna a rendszerben. Az ENSZ e, a regionális partnerekkel, Ausztráliával, új-Zélanda, de az LKS-szel e is szorosan együttműködik annak érdekében, hogy az emberi jogokkal kapcsolatban a jo- és a jogállamiság kérdésével kapcsolatban visszatérjen az ország a kívánt útra. A választások, hogyha sorra kerülnek, talán további kérdésekre is választ kapunk. Köszönöm szépen, Jégle azt nem tudom, kíván-e kiegészítő kérdést feltenni. Die Antwort klingt uh, relativ wenig hoff. A válasz kevéssé reménykeltő véleményem szerint. Úgy vélik, hogy esetleg van konkrét jele annak, hogy javulhat a helyzet, illetve konkrétan mi, mint Európai Unió, mit tehetnénk? Önök elmondták, hogy tárgyalások zajlanak. Mit tudnánk konkrétan tenni, vagy nem tudnánk tenni semmit? The, the only, as I, as I mentioned, the only positive element seems to be right now this, this dialogue process from UNDP sponsor that has just been launched and that we could support and that could develop into something. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos lenne hogy valóban tegyünk az ensz együtt, de mint mondtam, csak akkor lesz erre mód, hogyha egyértelművé válik, hogy milyen úton indul el az ország. Ez a nyomás, amivel eddig próbálkoztak a szervezetek, nem volt sikeres, nem hozott változást, és nagyon nehéz most megmondani, hogy mi az ideális megoldás. Talán a rendszeren belüli repedések, személyi, tongával szembeni fenntartások lehetnek azok, amelyek a nemzetközi partnerek számára reménykeltőek lehetnek, de az Európai Unió ebben a régióban nem a legaktívabb, hanem talán a, a, az együttműködő partnerekkel kell nekünk valamilyen kapcsolatot kialakítani, de nagyon fontos, hogy a rendszerrel együttműködve próbáljunk változásokat, illetve az ottani partnerek próbáljanak változásokat elindítani, egyrészt másrészt pedig az alacsonyabb szint, talán a, a legalsóbb szinteken lentről kellene megpróbálni elindítani a változás felé való mozgás, de ez még nem túl ígéretes. Köszönöm szépen. Az egyik oka, hogy nem olyan jól hallom, ami elhangzik a teremben, az az, hogy hogy a mikrofon nincs elég közel a hozzászólóhoz. Remélem, hogy engem jobban hallanak, hiszen én most közelebb húztam magamhoz a mikrofonomat. Jó? Van még egy kérdés. Verzsia kollega tett fel, de ő sajnos nem tudott itt lenni. Ez pedig a menekültáborokkal kapcsolatos Tunézia, Líbia határán hiszen ott romlik a helyzet az ottani incidensekkel kapcsolatban, a susai táborban előfordultakkal kapcsolatban tett fel a kollega kérdést. Ezen kívül arra vonatkozóan, hogy az Európai Külügyi Szolgálat hogyan kíván segíteni a menekülteken, akik Eritreából, Etiópiából, Elefántcsontpartról, Irakról érkeznek, valamint arról, hogy a gazdasági támogatás, amelyet Európa Tunéziának ígért az átmenethez, miért késik. Remélem, hogy megfelelően foglaltam össze a kérdéseket, úgyhogy most kérem a külügyi szolgálatot, hogy válaszoljon. Thank you very much, uh, Madam Chairman. Um, I... Köszönöm szépen, elnök asszony az EKS földrajzi, Magreb régióért felelős földrajzi részlegét képviselem. Itt tulajdonképpen két kérdés hangzott el. Az egyik a menekültek helyzete, és hogy mit tesz ezzel kapcsolatban az EKS, de általában az Európai Unió annak érdekében, hogy segítsen a libiai polgárháború elől menekülőknek. Az Európai Unió már a kezdetettől fogva nagyon jelen van humanitárius nyújtással mind Líbiában, mind Egyiptomban és Tunéziában is. Ami azt jelenti, hogy azt illeti, hogy mit teszünk, milyen kötelezettségvállalásokat teszünk. Eddig 70 millió eurót folyosítottunk a helyzet kezelésére. A tagállamok saját maguk is bilaterális alapon jelentős összegeket fordítottak erre, összesen 135 millió eurót összességében. Ami a helyzetet illeti, az Európai Unió nagyon is jelen van Tunéziában. Emlékeznünk kell arra, hogy a polgárháború kezdetétől fogva 500 ezer ember menekült Líbiából, Tunéziába, és ezek közül sokat repatriáltak, többek között az Európai Unió segítségnyújtásának köszönhetően, ami a jelenlegi helyzetet illeti. Természetesen vannak olyan emberek, akik még mindig Tunéziában vannak, ezek közül sokan olyan líbiaiak, akik várják a fejleményeket, hogy hazatérhetnek-e. Vannak olyanok is, akik a táborokban vannak, becslések szerint mintegy többé-kevésbé 6000-en, és vannak mintegy 2400-an, akiknek a helyzete különös aggodalomra ad okot. Az ENSZ menekültügyi főbiztossága természetesen figyeli ezeknek az embereknek a helyzetét, most világítja át a helyzetet, még a, ennek az átvilágításnak a pontos eredménye nem áll rendelkezésre. Az Európai Unió humanitárius segítségnyújtási területen tehát nagyon is jelen van, és elég hatékonyan sikerült ezt kezelni. Ami azt illeti, hogy az EKS mit tesz, és hát összességében az Európai Unió a bizottsággal, a tagállamokkal, a tanácsal együtt, annak érdekében, hogy a menekültek helyzetén segítsünk. A bizottság miniszteri ö, ö, találkozót hívott össze május 12-ére, ahol a tagállamok ö, képviselői és a leginkább érintett nemzetközi szervezetek képviselői jelentek meg. Ezen a konferencián megvitatták a menekültek helyzetét, Tunéziában élő libiai menekültek helyzetét. És elég pozitív, az első elég pozitív visszajelzés értelmében 780 ö, embert sikerült visszatelepíteni, ez nyilván nem oldja meg mindenkinek a helyzetét, akik jelenleg Tunéziában élnek menekültként, de ez jó visszajelzés mégiscsak. Ugyanakkor vannak különböző eszközeink, és hát Továbbra is figyeljük a helyzetet, és megfelelő kapcsolatokat kihasználjuk, és a tagállamok segítségét is figyelembe vesz, igénybe veszük, hogy segítsük az emberek visszatelepítését. De több eszközünk van, az egyik az Európai Menekültügyi Alap, amely ebben tud segíteni. A tagállamokat segíti abban, hogy a vissza telepítés költségeit fedezzék, és van egy visszailleszkedési program, amelynek amely főleg a régió országaira irányul, amelyeknek a erős menekült beáramlással kell megbirkozniuk, főleg Tunéziáról van szó. Tehát ez az eszköz arra szolgál, hogy ezeket az országot segítse abban, hogy segítsen a menekülteknek beilleszkedni az országban, és a mindennapi, élet, mindennapi életüket megkönnyítse a befogadó országban. Második kérdés az volt, hogy mit teszünk a menekültek helyzetének segítése érdekében. Természetesen ez továbbra is az Európai Unió napi rendjén van. Azt is szeretném elmondani, hogy már korábban gondolkodtunk alap, valamilyen alap létrehozásáról Líbia tekintetében, a, és most ö, jelenleg ez az alap nem felhasználható, úgyhogy azon gondolkodunk, hogy átirányítjuk az erre szánt pénzt a, szintén a menekültek helyzetének a ö, könnyítése érdekében. Itt ismét ö, Tunéziában és ö, Líbiában is. Hallottuk, hogy állítólag későn érkezett meg a támogatás, az EU támogatás Tunéziába. Először is, hadd mondjam el, hogy többféle prioritás volt. Tunézia olyan helyzet esetében, mint ami Tunéziában is kialakult, persze minden sürgős, mindig minden sürgős. Különböző helyzetek vannak. Elmondtam, hogy mi a helyzet a humanitárius nyújtással. Egy másik terület, ahol az EU közbelépett, a demokratikus átmenet támogatása különös tekintettel a választásokra. Ez nagyon érzékeny kérdés Tunéziában, és az EU szakértők támogatják a tunéziai kormányt annak érdekében, hogy független választásokat lehessen tartani, és a megfelelő független intézményeket, demokratikus intézményeket kiépíteni. Támogatásban részesítettünk két civil szervezetet, amelyek a demokratikus átmenetet támogatják. Ez a, mind a stabilitási eszköz keretében, mind pedig a demokratikus és emberi jogi eszköz keretében. Fontos még figyelembe venni a gazdasági helyzetet, az ország gazdasági helyzetét. Célunk egy speciális program beindítása, amelynek célja az ország déli és középső területének gazdasági támogatása, a munkahelyteremtés fejlesztési projektek, helyi fejlesztési projektek beindítása, és Emellett szeretnénk megerősíteni a mikrohitelezési tevékenységeket, amelyeket már évek óta támogatunk, de amelyek nagyon hasznosak tekintettel az ott kialakult helyzetre. Természetesen önök is tudják, hogy az Európai Unió bizonyos eszközeit nem arra találták ki, hogy ez egy gyors támogatás, gyors segítséget nyújtson. Ezeknek a szabályai olyanok, hogy bizonyos időre szükség van a beindításukra, de mi dolgozunk rajta. Köszönöm. Köszönöm szépen az átfogó választ, mondja az elnök asszony. Kérdezem, euh, Logbiller asszonyt, hogy Vergie asszony nevet, nevében szeretné válaszolni. Köszönöm szépen. nagyon, valóban nagyon lenyűgöző, hogy az EU milyen támogatást nyújtott a menekültek érdekében. A májusi konferenciára visszatérve, szeretném elmondani, hogy a, említette a 780 ember visszatelepítés, ez nagyon jó, de nagyon jó lenne, hogyha tudna egy listát adni, ö, nekünk arról, hogy melyik ország hány embert fogadott be. Hiszen ott vannak még az emberek, és január-február óta nem csoda, hogy lázadások, felkelések vannak, zavargások. Kérnék egy írásos beszámolót arról, hogy melyik ország hány ember befogadására tett ígéretet, és hogy ö, áll a visszafogadási, visszatelepítési program. Köszönöm szépen. Köszönöm, úgyhogy továbbra is választ kérünk majd az EKS-től erre. Köszönöm szépen. Sajnos nem áll rendelkezésemre ez az információ most, de továbbítom a kérdését a kollégáknak, és majd megadjuk a további választ. Now we have, um come to the end of our question hour. Jó, akkor most elérkeztünk a kérdések órájának végére. Most pedig a legfontosabb eh, mai napi rendi pontunkra térünk rá. Június 26-a a kínzás áldozatainak támogatására rendezett nemzetközi nap. És minden egyes ülés alkalmával Tulajdonképpen beszélünk az emberi jogok megsértésének eme súlyos módjáról valamilyen formában. Még mindig vannak országok, amelyek még mindig engedélyezik a kínzást. Sokszor előzetes letartóztatásról van szó, diplomáciai garanciákról van itt szó, a börtönkörülményekről, és szó esik gyakran, és kínzásról titkos börtönökben. Tegnap az Európai Bizottság egy dokumentumot mutatott itt be az egyes országok börtönpolitikájára vonatkozóan, és a börtön körülményekre vonatkozóan az egyes tagállamokban. Ezek a körülmények az egyes tagállamokban nem úgy festenek, ahogyan festeniük kellene, gyakran sérülnek az emberi jogok, és ez olyasmi, amit az Emberi Jogi Albizottságnak meg kell tárgyalnia, és nem szabad szem elől vesztenünk ezeket a kérdéseket. Az Egyesült Nemzetek különleges tanácsadója, aki ezzel a témával foglalkozik, azt mondta, hogy nagyon fontos ratifikálni az Egyesült Nemzetek egyezményét a kínzás és más embertelen és megalázó intézkedésekkel szemben. Mind az egyezmény, mind a jegyzőkönyv nagyon fontos, de ez csak egy első lépés afelé, hogy ezt a nemzetközi, ez a nemzetközi gyakorlat megszűnjön. És természetesen az egyes országoknak hatékony intézkedéseket kell foganatosítaniuk mindemellett a kínzás elkerülésére. Vannak gyakran olyan rezsimek, amelyek Parlamentnek engedélyezniük kell, hogy az Egyesült Nemzetek különleges tanácsadója hozzáférjen a börtönökhöz és az egyéb büntetés végrehajtó intézményekhez. Ez az Európai Unió emberi jogi politikájának egyik legfontosabb célkitűzése is egyben, tehát a kínzás megakadályozása és a kínzás áldozatainak rehabilitációja szintén prioritás a különböző pénzeszközök rendelkezésre bocsátása terén. Gyakran azonban ezek a pénzek nem jutnak el az érintettekhez, most azonban kaptunk garanciákat arra, hogy ez a jövőben nem történik meg. Kedves kollégák, Híne Zsiláné asszonyt szeretném önöknek bemutatni, nagyon örülünk, hogy itt van ma, tudjuk, hogy messziről jött hozzánk, Pakisztánból, minden elismerésünk az öné, hogy ezt a hosszú utat magára vette, és Jeleni asszony emberjogi aktivista, és a pakisztáni legfelsőbb bíróság ügyésze, főként az alkotmányban lefektetett jogokkal és emberi jogi kérdésekkel foglalkozik. Hosszú-hosszú listánk van itt arról, hogy ő mivel foglalkozik, milyen feladatokat lát el pakisztáni kollégáival egy bizottságot hozott létre az emberi jogok védelmére, ez rendkívül fontos. Jeleni asszony azonban egyike volt azoknak, akik elsőként foglaltak az, foglalkoztak az ENSZ-en belül az emberi jogok védelmével 2000-től 2008-ig lett el ezt a tisztséget. Amsterdamban az emberi jogok védelmére rendezett fesztiválon egy előadást tartott márciusban, és mindenkit nagyon lenyűgözött az ő munkája. A filmfesztivál alkalmával mindenképpen meg akarták ismerni őt, és egy filmet akartak forgatni az ő tevékenységéről. Zsiláni asszony, ön emellett, mindemellett tagja volt a Darfúri Nemzetközi Bizottságnak is, amelyet az Egyesült Nemzetek főtétkára hívott életre. Emellett a gázai övezetbeli konfliktusban is részt vett egy misszióban, és tagja a nemzetközi jogászok terrorizmussal, terrorizmus elleni küzdelemmel és emberjogi kérdésekkel foglalkozó fórumának. Ma reggel lehetőségünk van arra, hogy eszmecserét folytassunk önnel, Zsiláni asszony és mindenek előtt a kínzás, az embertelen bánásmód, illetve az embertelen büntetések megelőzéseiről lesz szó. A terrorizmus kontextusában és a titkos szolgálatok együttműködésének kontextusában is. Talán elmondhatna néhány szót Pakisztánnal kapcsolatban, hiszen itt van Erik Sotters, régi barátunk is, aki a kínzás elleni világszervezet főtitkára, és ő is beszélni fog azokról a kihívásokról, amelyekkel globális szinten szembesül az ő szervezete. Nagyon fontos, hogy adott esetben meg tudjuk keresni a megfelelő kapcsolódási pontokat, szervezeteket. Ön egy ilyen szervezet élén áll, Önnek köszönhető, hogy Bush úr például annak idején Genfbe utazott, és az ön erőfeszítéseinek köszönhetően a svájci kormány emlékezett arra, hogy milyen nemzetközi kötelezettségei vannak, és hogy egy és Bush úr, ha jól emlékszem, annak idején lemondta Svájcba irányuló útját. Talán először is Jeleni asszonyt kellene meghallgatnunk most. vagy talán járjunk el más sorrendben. Talán először Erik Szottásznak kellene beszélnie arról, hogy a szervezete milyen nagy kihívásokkal néz szembe világszerte, 7 percet kap, és utána egy jeleni asszony 15 percet kap körülbelül, és utána egy eszmecserét tudunk folytatni. Talán így járhatunk el. Okay, thank you very much. Thank you very much. Uh, I, I will... Köszönöm szépen, franciál fogok beszélni. És megpróbálom 7 percre korlátozni magam, ahogy kérte. Elnök asszony, tisztelt képviselő hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, először is szeretném ö, mélységes hálámat ö, ö, kifejezni, hogy meghívták a kínzás elleni világszervezetet, hogy ma részt vehessene a kínzás áldozatainak világnapján. Megfigyelhető, hogy egyre több kormány nak kell megküzdenie a közvélemény kínzás, közvélemény nyomásával, hogy vessenek véget a kínzásoknak és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetéseknek vagy bánásmódoknak. A megfigyelhető, hogy a még néhány ö, emberjog, emberi jogok védelme érdekében létrehozott ö, szervezet is ilyen gyakorlathoz folyam, folyamodik. Néhány év ö, óta egyre inkább a reál politika hangulata uralkodik el, és az úgynevezett arab tavasz eljövetele is hozzájárul ehhez. Figyelembe kell venni a társadalom társadalmi folyamatokat, és megfelelő eszközöket alkalmazni. Néhány hónap nappal előtt Osama Bin Laden likvidálása egyébként a közelmúlt egyik botrányos figurája is, is botrányt okozott. Dick Cheney és Obama elnök úr is reakciója is jelezte, hogy Obama illetve Osama Bin Laden likvidálása is csak olyan eljárásoknak köz, volt köszönhető, amelyek elintélendők. Ez tulajdonképpen modern változata annak, amit annak idején a gestápónál gyakoroltak. Bush elnök úr sem tagadta a memoárjaiban, hogy ő maga is engedélyezte a vízbefolytás imitálásának gyakorlatát, és hogy szerint ez nem ellentétes a kínzás tilalmának. Ugyanakkor a, ö, biztosította ö, a közvéleményt, hogy ö, a kínzás ellen van, és az Egyesült Államok elnöksége alatt soha nem fog ilyesmit gyakorolni, mondta Obama elnök úr. Ugyanakkor gyakorlata elő ö, ö, a korábbi elnök gyakorlatának nagyjából megfelel. Úgyhogy elég ö, kétséges az eddigi gyakorlat. Mindez jelentős veszélyt jelent azoknak, azok számára, akik ö, ilyen helyzetbe kerülnek. Mindez világosan jelzi, hogy ö, a rábízott misszió azok, akik Bin Laden likvidálásával voltak megbízva, kétséges körülmények között kellett, hogy dolgozzanak. Az elmúlt években rémes merényleteknek voltunk szemtanúi, és sokszor a gyanúsítottakat mindenféle bírói végzés nélkül vettek őrizetbe, illetve sommás ítéletek alapján végeztek ki. Mi igazolja az ilyen elfogadhatatlan gyakorlatokat? Ugye az Európai Unióban is teljes tilalom ö, ö, ille, vonatkozik az ilyen gyakorlatokra. Ö, helye van vitának az ilyen gyakorlatokkal kapcsolatban. Világosan világos különbséget kell tenni, ugyan a kínzás, illetve a kivégzés és a megalázó büntetés között, de ennek ellenére egyik sem elfogadható. Ilyen kivételeket valóban csak a nemzet, egy nemzet elleni fenyegetés esetében lehet tenni. Minden európai országban megkérdőjeleztek ezek az ítéletek, és különböző tanulmányok folytatására van szükség annak érdekében, hogy felmérjük, mi a helyzet egy gyakorlatok folytatása területén. Az egyezmény szigorú ö, betartatása valóban akadályozza a biztonsági szervezetek munkáját. Ugyanakkor mindezzel kinyitjuk Pandora szelencéjét, és kérdés, hogy hol a határ a megalázó, a visszaélések és az elfogadható gyakorlatok között, mint például, például a vízbefolytás imitálása. Tehát valóban ö, megkérdőjelezettek az egyezmény alapvető ö, elvei, ilyen például ö, visszatoloncolás olyan harmadik országokba, ahol esetleg kínzásnak lehet kitéve az illető. Az illetékes hatóságoknak ugyanakkor oda kell figyelniük az emberi jogok ö, szisztematikus és tömeges megsértésére. Ide tartozik például az érintettek visszatoloncolása, annak, anélkül, hogy az illető biztonsága garantálva lenne. Például szó van a tunéziai illetőségűek visszatoloncolására, akik kínzásnak lehetnek kitéve. Meg kell még említeni a, a diplomáciai garanciák kérdését. Az NGO-k világosan megfogalmazták aggájaikat. Ugyanakkor egyesek olyan ö, pozíciót foglaltak el, amelyek veszélyesnek tűnnek számunkra. Például a harmadik cikkre utalnék, hogyha valóban egy államban tömeges módon sértik meg az emberi jogokat, akkor ez az állam képtelen a helyzet ellenőrzésére, és hiteles választ kell követelni ettől az államtól. Az Egyesült Államok egyik jelentős e, civil szervezete is felhívta a figyelmet erre a helyzetre. És nem csak az adott állam garanciájára van szükség, hanem ennek az államnak hitelesen kell ilyen garanciákat biztosítani. Még említenék egy utóbbi kérdést, a kínzás kérdését. A 15-ös cikk ö, tiltja ö, kínzás során kicsikar tanúvallomás figyelembevételét. Ugyanakkor egyre gyakrabban kínzás révén szereznek információt, és az bizonyos országokban ilyen módon szerzett információt a nemzetközi információs rendszerbe probléma nélkül beveszik. hogyha olyan ö, listát létrehoznánk, amelyen jeleznénk, hogy bizonyos információt kínzás révén ö, csikartak ki, akkor ezeket ö, ö, úgymond ö, meg lehetne akadályozni, hogy ezek az információk a rendszerbe bekerüljenek. Úgynevezett a vallomások fe, kifehérítésére van szükség, úgymond. Tehát a kínzás révén kicsavart vallomásokat ki kell vonni a rendszerből. Mi úgy véljük, hogy ezeket a kérdéseket nem csak világossá kell tenni, és vitát nyitni ezzel kapcsolatban, hanem a közvélemény nyomását is fel kell használni, hogy megakadályozzuk a kínzások eluralkodását mintegy 2000 személyiség, többek között Nobel békedíjas is aláírta az ezzel kapcsolatos felhívást, és folytatni fogjuk ezt a kampányt. Köszönjük a lehetőséget, hogy aggájainkat bemutathattuk. Az önök ő, intézménye kulcsfontosságú szerepet játszik, nem csak Európában, hanem a nemzetközi szintéren is. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm szépen, Szotesz úr. Uh, give the floor to Mrs. Most pedig Gillani asszonynak szeretnék szót adni. Thank you, Madam Chairperson. And the... Köszönöm szépen, elnök asszony. És köszönöm az Európai Unió parlamentjének, emberi jogi albizottságának is. Van, vannak nagyon fontos, és eh, igen, zavaró félelmeink a kínzás egyre nagyobb eh, lehetőségével kapcsolatban. Azzal kapcsolatban, amit eh, a közigazgatás, a jogérvényesítés és a terrorizmus elleni harcban intézkedéseként kíván bevezetni. Azért kezdem ezzel, mert ahogy az előbb is hallottuk, volt egy nemzetközi bírói panel, amelyet azért hoztak létre, hogy a terrorizmus elleni gyak- intézkedéseket és gyakorlatokat vizsgálja meg globálisan. A panel igen zavaró gyakorlatokra lelt, amelyek arra mutatnak rá, hogy a terrorizmus elleni harc alapvetően annak a forrásává vált, hogy teljes mértékben erodálják és alássák az emberi jogi normákat. Különösen a terrorizmus elleni intézkedések kapcsán arra gondolok, ahogy magát, a terrorizmus elleni harcot a különböző államok gyakorolják. Néhány nagyobb területet említenék a terrorizmus elleni harc olyan formáiról, amelyek a kínzás egyre nagyobb lehetőségének adnak teret. Bizonyíték van erre, arra, hogy többen váltak kínzás áldozatává, és óriási probléma ez a terrorizmus elleni harcban. De az is problematikus, hogy azért növekszik a kínzás lehetősége, mert egyrészt nincs beszámoltathatóság, másrészt azért, mert minden olyan figyelmeztetés és intés, amelyeket az elmúlt években megfogalmaztak, azok nem jártak, nem vontak maguk után olyan intézkedéseket, amelyeket figyelembe kellene venni. Azért, hogy a terrorizmus elleni harc valóban a terrorizmus ellen lépjen fel, ne pedig a nemzetközi jog által támasztott értékeket, normákat ássák alá. Hadd had jelezem, mondjam azt, hogy miért véljük úgy, hogy növekszik a kínzás veszélye. Az egyik a terrorizmusra való katonai reakció, amely egyre nagyobb teret nyit a, az önkényes elhurcolással, a kényszer alkalmazásának eredményeképpen való eltűnések esetében. Hogyan lehet hogyan, hogyan lehet az, hogy világos gyakorlata van annak, hogy a kínzás nem deríthető fel. Az a kérdés, hogy a kínzást külön lehet-e választani a, az embertelen, kegyetlen bánásmódtól, amelyet a kínzásra vonatkozó egyezmény is meghatároz, és azzal foglalkozik, hogy hogyan terjed mégis abszolút értelemben a kínzás. Hogyha bízunk abban, hogy a fegyveres erők alapvető feladata a terrorizmus elleni harc, akkor az oda vezet, hogy privilegizáljuk a pusztán katonai megoldásokat egyéb opciókkal szemben, és a politikai-gazdasági mm, helyreállítás lehetőségével szemben a civil és bírói felügyelet rendkívüli mértékben korlátozódik, jogi és de facto értelemben egyaránt. Másik probléma számunkra az, hogy párhuzamos rendszerek alakultak ki az igazságügyben, azzal, hogy katonai bíróságok és külön terrorizmus elleni szerepkörök alakultak ki. Ez rontotta a helyzetet, és nem enyhítette a terrorizmus által keltette problémákat a világ minden pontján. Szeretnék most egy kérdésre összpontosítani, mégpedig arra, hogy a hírszerzés a terrorizmus elleni harcban egyre nagyobb szeret kap. És miért igazolható ez a szerep, és miért ez vált talán az egyik legfontosabb eszközévé a terrorizmus elleni harcnak. Ezzel párhuzamosan azonban nem sikerült ellenőrző mechanizmusokat és beszámoltathatósági rendszereket elindítani a, a hírszerzési tevékenységek hatékony nyomon követése és ellenőrzése érdekében a terrorizmus elleni harcban. Ez vezetett oda, hogy széles körűen sértik a jogszabályokat, beleértve a kínzás alkalmazását is. Az erőszakos vallatási technikák, amelyeket a fogvatartó táborokban alkalmaznak, a nem elismert fogvatartások, amelyeknek mindenféle szép neveket találtak ki, és egyszerűen vallatási technikáknak nevezték el. Pedig ezek semmi más nem fednek, mint megalázó, embertelen és kegyetlen bánásmódot, kínzást. Hiányoznak a, a hírszerző tisztek számára az útmutatók és megfelelő normák. Nincsen meghatározó felelőse a legtöbb részén a világnak a terrorizmus elleni harc egyértelmű felelőse, meghatározó felelőse tehát hiányzik. Ez vezetett oda, hogy a, az államok a világ sok országában militarizálódnak. Nos, ez mindenki számára aggodalmat kell, hogy jelentsen mindenki számára, aki az emberek és a béke mellett áll, az emberi jogok mellett. Egy olyan országból, mint Pakisztánból nézve, ez különösen fájdalmas, hiszen az igazságszolgáltatás terén a katonaság szerepe egyre növekszik. Párhuzamosan ezzel pedig azt látjuk, hogy a civil erő erodálódik,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 ahogy korábban említettem, a felderítésnek valóban központi szerepe van a terrorizmus elleni harcban. A munka e területen központi jelentőségűvé vált. De nagyon fontos az is, hogy lássuk, hogy a felderítés, a katonai erők ha a felderítést katonai erők végzik, akkor azt ellenőrizni kell. Civil hatóságoknak kell ellenőriznie, és nagyon szigorú bírói felügyelettel kell nyomon követni. Csak így lehet a hírszerzést megfelelően alkalmazni. Eddig azonban elkerülték ezt a fajta felügyeletet és ellenőrzést. Nagyon sok országban, nálam is például, a mi országunkban is, néhány más országokban is, néhány más országban is, nincsen egyértelmű jogalap a hatalom átadására, amelyet a terrorizmus elleni harc érdekében valósítottak meg. sokkal nagyobb felelősséggel kell ezt a munkát végezni. Most, hogy beszáll, olyan testületeknek adták ezt a jogkört át, amely felett, amelynek nincsen beszámolási kötelezettsége. egyértelmű útmutatókat kell, a beszámoltathatási kötelezettség előírása mellett egyértelmű útmutatókat kell tehát arra vonatkozóan adni, hogy hogyan tudnak ezen kötelezettségüknek eleget tenni. amikor a terrorizmus elleni harc felelősségét egy ilyen beszámító kötelezettség nélküli testületeknek adják át, akkor az a demokratikus irányítás szempontjából is problematikus. Azért, mert a hatalom megosztás és a jogállamiság kezd megingani. Megfelelő ellenőrzési formákkal kell biztosítani azt, hogy a jogállamiság elveit betartják, az emberi jogokat és az alapvető emberi szabadságjogokat teljes mértékben tiszteletben tartják a terrorizmus elleni harc során. Vannak olyan próbálkozások, amelyekkel ennek ellenében kívánnak-e testületek hatni. Mint mondtam korábban, a kell, hogy legyen egy olyan szint, amelynek megfelel a felderítés is, a titoktartással kapcsolatban is. Nem arra gondolok, hogy a részletes műveleti módszereket kell feltárni, de fel lehessen tenni a döntéshozóknak kérdéseket arra vonatkozóan, hogy hogyan hozzák meg a döntéseket, milyen, bizonyi, eh, milyen ellenőrzések és milyen büntetések vannak arra vonatkozóan, akik eh, a munkájuk során a normákat megsejték, eh, megsértik. A terrorizmus elleni harc megvalósítási formájában jelenleg szinte lehetetlenség biztosítani azt, hogy a felelősök, vagy azok, akik felelőssé válnak a terrorizmus elleni harcban, azok beszámoltathatóvá váljanak hogy munkájukat oly formában lehessen nyomon követni és ellenőrizni, amely lehetővé teszi a felelősségre vonásukat is. Ez a tendencia, tehát a terrorizmus elleni harc formája, ezen formája erősödik a világban. Azt is látjuk azonban, hogy a felderítés most az igazságszolgáltatás területére is visszafordíthatatlanul belép, ezzel növekszik a visszaélések kockázata. És ami bonyolítja a kérdést, az az, hogy a felderítő ügynökségek között egyre nagyobb az együttműködés a globális harc terén. Azt várná az ember, hogy ha együttműködésre van szükség, akkor az egyből lehetőség is arra, hogy mind a jól megalapozott demokráciák, ahol a jogállamiság követelményeinek ténylegesen megfelelnek, jobb gyakorlatokat generál olyan országokban is, ahol a jogérvényesítés gyengébb, ahol az ellenőrzést és a biztosítékokat nem tartják tiszteletben, és ahol az emberi jogok megsértése oly mértékben gyökerezett már meg, hogy intézményi kultúrává válik, és a maga az intézményi kultúra akadálya ezen deviáns eljárások megszüntetésének. Számos ilyen eset van. E gyakorlatokkal egyre nagyobb kockázat van, és egyre több minden forog kozdán, gazdasági értelemben, mint, az, mint hazámban, vagy pedig egy nemzeti biztonsági drog, doktrinává válik ez a fajta eljárás, annélkül, hogy igazi demokratikus közvitát folytatnának. Fontos, hogy értsük, hogy mindaz, ami terrorizmus elleni harcnak nevezünk, az most az irányítás, a védelem és a nemzetbiztonsági kérdések területére is kiterjed. Itt már nagyon nehéz a lakosságnak, a köznek a közvéleménynek meghatározni, hogy mi a, a saját érdekük, és hogyan kívánják a nemzetbiztonsági kockázatokat eh, elhárítani. Olyan országban, mint hazám, és remélem, hogy más országokból is eh, majd eh, egyre többen tudatosítják önmagukban azt, hogy világok állnak a között, ami önöknél például a terrorizmus elleni harc és olyan országban, mint nálunk. Hiszen itt a döntés az állam kezében van, és az állami lépéseket vagy támogatják, vagy pedig annak haszonélvezői, nem állami szereplők, akik saját védelmi politikájukat és saját külpolitikájukat akarják ilyen formában megvalósítani. Nem csak arról van tehát szó, hogy hogyan bánnak a terrorizmussal vádoltakkal, hanem az is kérdés számunkra, hogy a a terrorizmus elleni harccal vádoltak, illetve anna, abban résztvevők megfelelő erős jogi keretek között tudnak-e eljárni. Kérdés, hogy a terrorizmus elleni intézkedéseket oly formában hozzák-e meg, melynek célja az, hogy a terrorista tevékenységekben résztvevőkkel szemben eljárjanak. Én azonban úgy látom, hogy a világ sok részén, nem csak az én hazámban, a terrorizmus elleni lépések egy bizonyos szinten azt jelentik, hogy nincs, hogy azt jelentik, hogy a terrorizmussal vádoltakkal, el, vádoltakkal szemben nem teszik meg a megfelelő tisztességes eljárás bevezetésének a lépését. Nálunk például voltak olyan gyanúsítottak, akik, akiket kivégeztek megfelelő eljárás nélkül. A bírósági eljárás abszolút fontos és kritikus jelentőségű. Ezzel igazolható először is az a fajta részvétel, amely a globális terrorizmus elleni harcban való lépéseket igazolja. Jelenleg a kormányok rengeteg időt és energiát fordítanak. A forrásaik jelentős részét fordítják e harcra. Másrészt azonban van még egy oka annak, hogy véleményem szerint nagyon fontos, az eljárás. Sok olyan ország van, ahol a közvélemény nem látja a terrorizmus elleni harc jelentőségét tisztán. Fontos, hogy e- megmutassuk számukra, és tulajdonképpen egyfajta ellenpropagandát indítsunk azzal szemben, hogy ezek a terroristák az igazságszolgáltatás áldozatai lennének, és ezt kizárólag átlátható jogszerű bírósági eljárásokkal lehet megfelelő eljárásokkal, az összes emberi jogot tiszteletben tartó bírósági eljárásokkal lehet bebizonyítani. Nem csak azért van a bírósági eljárásokra szükség, hogy az emberek lássák, milyen, mi van a terrorizmus elleni bűncselekmények mögött, hanem az előbb említettek miatt is. Ha az emberek elfelejtik, hogy a terrorista tevékenységek mögött ideológia van, akkor nagyon nehéz már a terrorizmus elleni mechanizmusokhoz megkapni a közvélemény támogatát, támogatását. Ez aláása a terrorizmus elleni tevékenységek eh, támogatottságát és eh, ellenkező hatást váltanak ki. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom az, hogy átláthatóak legyenek a terrorizmus elleni eh, intézkedések, a különböző szervezetek és testületek, amelyeknek feladata a terrorizmus elleni harc, ilyen formában működjenek. Számos ilyen testület és intézmény van az országokban, és ez helyes is. De számukra megfelelő útmutatókat kell meghatározni a jogállamiság égisze alatt, nem pedig a kivételek égisze alatt. A felderítés együttműködésének és bizonyos útmutatóknak, iránymutatóknak kell megfelelnie. A kínzás az illegális fogvatartások, amelyek a múltban előfordultak, olyan esetek, amelyekkel igenis foglalkozni kell. Nagyon sok mindent elrontottunk a, múltban. Éppen ezért fontos, hogy egyre inkább foglalkozzunk ezekkel a kérdésekkel, és olyan gyakorlatokkal váltsuk fel ezeket a hibás lépéseket, amelyeket most még nem láthatunk. Nagyon fontosnak tartjuk ezen kívül azt is, hogy ne pusztán a felderítési együttműködés legyen útmutatók mentén, hanem legyenek különböző hatékony beszámoltathatósági és felügyeleti rendszerek is. Hogy minden egyes ország, amely a, a, hat, a terrorizmus ellen fellép, ennek eh, tárgya legyen. És ez vonatkozik a bíróságokra is. A felderítési együttműködést irányítani kell de a regionális és területi szinten az együttműködésnek azt kell biztosítani, hogy az igazságszolgáltatás számára is van útmutató nem csak a helyi szinten, hanem globálisan is. Ezért a felderítésre is egységes szabályoknak, törvényeknek, elveknek eljárási alapelveknek kell vonatkoznia. Ha országos szinten a normák erősítik a felügyeletet, az ellenőrzést, akkor akkor nem, ká- nem lesz káros a terrorizmus elleni harc, hanem sokkal inkább olyan, amely segíti a jogállamiság szabályainak való megfelelést ezen a területen is. Nagyon sok országban egyszerűen nem akarnak foglalkozni a kínzásokkal, és éppen ezért konkrét tudatos szándékkal az információt visszatartották a kínzásokról. Az európai emberi jogi rendszer és ehhez hasonló rendszerek feladata az, hogy kezdeményezze és párbeszédet indítson a regionális és eh, szisztematikus kínzásokat végzőkkel szemben. Köszönöm szépen, Giovanni asszony, úgy gondolom kiváló inspirációt hallottunk. Valóban lépnünk kell. Azt hiszem, hogy korunk legsúlyosabb emberi jogi megsértéséről beszélünk. És amit ön mond, a felderítés hírszerzés növekvő szerepe, az állam militarizálása és a beszámoltathatóság teljes hiánya Pontosan ez az, amit a Nemzetközi Emberi Jogi Szakbizottság próbál kezelni, és óriási dilemma előtt állunk. Minden vívmányunk tulajdonképpen leértékelődik ezek miatt. Remélem, hogy a külügyi szolgálat reagál az elmondottakra, hiszen tájékoztattuk őket, és úgy gondolom, hogy ezután fontos lenne, hogy legyen helye vitának, nagyon sok gondolat merült fel. Most tájékoztattak arról, hogy az, a Libe szakbizottság úgy döntött, hogy egy tanulmányt készített a hírszerző szolgálatok felügyeletéről, és nem akarom húzni a az időt tovább a külügyi szolgálatnak adom meg a szót. Nem csinál. Köszönöm, elnök asszony. El vagyunk kötelezve a kínzások tilalma és más kegyetlen embertelen megalázó büntetések tilalma mellett, illetve ezeknek a világról való eltűnése mellett. Jobban hallanak most? Akkor ismétlem. Köszönöm szépen az EAGS, e az EKS, tehát ö, komolyan elkötelezte magát, amellett, hogy ö, megszűnjön az ilyen jellegű gyakorlat. Az emberi jogi párbeszéd és egyéb megbeszélések során, amelyeket a világban különböző helyeken folytatunk, ö, igyekszünk ö, ratifikáltatni mindenhol a kínzás ellenes ö, ö, egyezményt és annak kiegészítő jegyzőkönyveit. Ezekkel az eszközökkel kapcsolatos fenntartásokkal folyamatosan foglalkozni kell. Az Európai Unió az EU kínzás ellenes iránymutatása keretében fogalmazott meg különböző eszközöket. 2011-ben van ennek, ezeknek az iránymutatásoknak a tizedik születésnapja, mint tudjuk. Ez jelentős kereketet jelent a kínzás és egyéb megalázó büntetések <clears throat> szabályozására. Egy hónappal ezelőtt, május 11-én a Kohon döntést hozott, hogy felülvizsgálja a kínzás ellenes EU iránymutatásokat, mégpedig 2011 vége előtt szeretnénk ezt a munkát elvégezni. Tájékoztattuk az NGO-kat erről a döntésről, és kértük őket, hogy megjegyzéseikkel, javaslataikkal segítsék a kínzás ellenes iránymutatások felülvizsgálatá célzó munkát. Szeretném itt köszönetet mondani azoknak az NGO-knak, akik ezt megtették, nagyon nagyra értékeljük a véleményüket. Szeretném említeni, hogy az Európai Unió ö, emberi jogi politikáját igyekszik szisztematikusabb módon folytatni, úgyhogy a helyi igényeket is szisztematikusabb módon szeretne figyelembe venni, és re- szisztematikusan szeretné ö, ö, az egész világon fellépni a kínzás és embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmódok ellen. Ennek keretében a tagállamoktól stratégiát kérünk, és már négy tagállam ilyen stratégiát benyújtott, és ezek közül néhányan prioritásnak jelölték meg a kínzás megszüntetését. Fontos az Európai Unió szerepe, hogy aktívan fellépjen a kínzások ellen. Ennek eszköze az anyagi támogatás, amelyet az e területen aktív civil szervezeteknek nyújt. Az <clears throat> az ENSZ menekültügyi főbiztossága egy fontos szerv, ez mint egy 50 millió eurót költött több mint 80 projektre az egész világon. 4, 40 millió ö, pén, ö, eurót ö, ö, összeget tettünk félre a következő évre. Ezen kívül fel kell fi, hívni a figyelmet ö, a, például fogyatékkal élő emberek helyzetére ebben a perspektívában Elismerjük az ENSZ vezető szerepét. Az Európai Unió hangsúlyozza a, az ENSZ speciális tanácsadójának jelentőségét, illetve a menekültügyi főbiztosság szerepét. Végül szeretném megragadni ezt a lehetőséget, hogy beszámoljak arról, hogy folyamatos támogatjuk, illetve szeretném felhívni azoknak a civil szervezeteknek és egyéneknek a kemény és szívos kitartó munkáját, akik a kínzások ellen fellépnek. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök asszony, most pedig szeretném megnyitni a vitát. Először Log Billen, majd Hervi, asszonynak, majd Hervi úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívottaknak a nagyon gondolatgazdag beszámolót. Számos megjegyzésem és kérdésem is lenne. Ahogy Houghton asszony elmondta, mi itt a bizottságunkban néhány hóna- héttel ezelőtt vitát folytattunk arról, hogy a CIA ö, ö, anyagát ö, hogyan kezeljük. És mi a szerepe a titkos szolgálatoknak, ahogy Csiláni asszony is beszélt erről. Részletes javaslatokat tett, és ami a, én az anyagainkban láttam, még nem volt ugyan ö, időm elolvasni, de nagyon hasznos lenne. hogyha írásban rendelkezésre állna néhány világos iránymutatás, hogy mi a helyzet a titkosszolgálattal kapcsolatban. Például én német vagyok, és a német parlament egy német állampolgár szíriai kínzásával kapcsolatban vizsgálatot folytatott, erről beszámoló készült, de semmilyen jogi lépés nem történt azokkal szemben, akik ezt a kínzást megrendelték. Nyilván itt teljesen más a helyzet, mint a pakisztáni problémák, amelyekről beszámolt, de Németország nem tudta elérni, hogy megfelelő következménye legyen ez esetnek. A titkos szolgálatok bizonyos belső szabályozás érvényes, amely még a parlament számára sem hozzáférhető, nemhogy az NGO-k számára. Ön beszámolt, említette, hogy a különböző ö, felderítő szervek között milyen együttműködés van, és hogy ezt figyelmel kell kísérni. Ön, maga, ön, ön is beszámolt a pakisztáni helyzetről, és említette, hogy nem ö, sikerült vádat emelni ö, érintettekkel szemben, hogyha erről további részleteket hallhatnánk, ez nagyon hasznos lenne a vita szempontjából. Ö, lenne még egy másik megjegyzésem, és múlt héten A parlamentben állásfoglalást fogadtunk el, amelyben elítéltük a el, al egy guantanamoi fogvatartott ellen hozott halálos ítélet ellen, akit titkos fogvatartás közben megkínoztak valószínűleg Lengyelországban és Romániában egy titkos fogvatartó helyen, egy titkos börtönben. azt kérdőjelezzük meg, hogy, és önkritikus módon ezt is megkérdeztük, hogy, hogy miért egy CIA által megrendelt kínzásra került sor európai börtönben, hogyha így haladunk tovább, ez teljesen rossz irány, hiszen az a feladatunk, hogy bizonyos ö, meg, szabályozásokat dolgozzunk ki. Ne, nem az a feladatunk, hogy társadalmunk szövetét ö, elpusztítsuk, meg ö, semmisítsük. Felelősséget kell vállalnunk azokért a kínzásokért, amelyekre saját országainkban, tagállamainkban került sor. Szotesz úr is említette, hogy a közvéleménynek a figyelmét jobban fel kell hívni, és folyamatosan tiltakozni kell az ellen, hogy az európai tehát, tagállamok, de maga a parlament sem tartotta be az ajánlásokat, ebből tanulnunk kell. Ezen kívül van egy harmadik kérdésünk, kapcsolat, ez kapcsolódik az EKS által elmondottakhoz, ahogy helyesen mondták, hogy az EU-nak számos kínzás ellenes programja van az egész világon, a bultra is ez jellemző volt. Vannak áldozat támogató központjaink, a kínzás által okozott traumák kezelésére. Mind a kettejéktől kérdezem, de talán inkább Szotász úrtól, hogy látnak-e valamilyen fejlődést, hogy, hogy ilyen központokat hoznak létre például Tunéziában, Egyiptomban, hiszen mindenképpen szükség van erre látva, hogy mennyi kínzásra kerül sor ezekben az országban. És azt is kérdezném, korábban hallottam, hogy azok a traumaterápiós központok, amelyeket Európában létrehoztak, itt egy kísérleti projektet indítottak be 1 millió euróval, hogy ezeket a traumaterápiás központokat továbbfejleszik, illetve támogassák, mert az EU-n belül is támogatásra van szükség. Nem is tudom, hogy kinek számol, címezzem ezt a kérdést. Van-e szándék ennek a programnak a továbbfejlesztésére? Köszönöm szépen. Most pedig Richard Howardnak adok szót. Köszönöm szépen. Köszönöm a két meghívottnak, hogy eljött erre nagyon fontos meghallgatásra. Mindannyian ellenezzük a kínzást, de azt hiszem, hogy túl könnyű azt mondani, hogy ö, ellenezzük a kínzást. Ö, nagyon fontos ö, feladatot végeznek a, a hírszerző szolgálatok, és ez valódi kihívás számunkra itt ebben a parlamentben is, hogy hogyan reagáljunk erre én is örülök annak, hogy a Lib Libe bizottságban sor kerül a felderítő hírszerző szolgálatok tevékenységnek a felülvizsgálatára. Kérdezem önöket, hogy tudnak -e olyan esetről, példáról a világban, ahol egy demokratikusan választott kormány lehetőséget adott a hírszerző szervezetek tevékenységének felülvizsgálatára, annak érdekében, hogy a lehető legtöbb, legjobb biztosítékot érvényesítsék. Hizseni asszony mondta, hogy világos elvek vannak. Kérdés, hogy ö, sikerült-e valaha valakinek ezeket legalább részlegesen is alkalmazni. Másodszor pedig Szoteszúrtól kérdezném, hogy eddig még itt a meghallgatás során nem foglalkoztunk a menedék kérő kérdéséről, akiket visszatoloncolunk olyan országokba, ahol jellemző a kínlá, kínzás olyan harmad, ugyanis ö, furcsának tartjuk ezt a gyakorlatot, hiszen mi azt mondjuk, hogy ellenezzük a kínzást, Ugyanakkor ez a gyakorlat nem biztosítja ezeknek az embereknek a kínzástól való megkímélését. Biztos önök is ismerik ezeket az eseteket. Kíváncsi vagyok, hogy mi a véleményük ezekről. Az EKS képviselő kollégának is köszönöm a hozzászólását. <clears throat> Parlamentként az a szerepünk, hogy véleményt fűzzünk ehhez, hogyha a 21 néhány EU tagállam közül legalább 10, legalább a fele prioritásként kezeli a kínzás ellenes fellépést, akkor ez a világon már 10 államot jelent legalább. Fontosnak tartom mégis, hogy ezt kimondjuk, és fontosnak tartom, hogy az EKS felhívta a figyelmet a fogyatékkal élők helyzetére ezen a területen és szeretném felhívni a figyelmet azokra a visszaélésekre, amelyekre Európában kerül sor, illetve a világ más részén is. Strasbourgban az Európa tanácsal nagyon értékes vitát folytattunk e témában, de ismét szeretnék gratulálni önnek, hogy felvetette ezt az aspektust. Amit Gilani asszony mondott, nagyon fontos volt, hogy az, hogy amit mi Európaként teszünk a terrorellenes harc keretében, tulajdonképpen negatív hatásokkal járhat a világ más részeit, és nagyon hasznos lenne, hogy mit tehetnénk, ahogy csökkentsük az ilyen jellegű tevékenységek radikalizálódását. Elnök asszony, emlékeztetném önt, hogy amikor Ugandában költő, Ugandába költünk delegációt, egy rehabilitációs központot eh, látogattunk meg, és rájöttünk, hogy nagyon is elterjedt ott a kínzás, az e-, e-, e-, elektrosok alkalmazása többek között. Ez nagyon meglepő és ijesztő tapasztalat is volt, Hogyha az összegzésébe ezt is megemlíteni, akkor hálás lennék érte. Végül pedig a kínzás ellenes koalíció és hasonló ö, civil szervezetek szerepére szeretném felhívni a figyelmet. Fontos partnereink ezek a szervezetek, és fontos, hogy akként is kezeljük őket. A kollégám ö, ö, kérdezte, hogy ö, a következő plenáris ülés napirendjére fel lehetne -e vetetni egy ilyen napirendi pontot, amely a kínzással foglalkozik. Azt hiszem, hogy ezt támogatnunk kell hiszen fontos, hogy így mi parlamentként is hatékonyabban tudjunk hozzájárulni a kínzás ellenes harchoz. Most pedig Lansbergi úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Question mostly maybe to Mr. Sotas. Volna egy kérdésem. Sotas úrhoz intézném a kérdést. Pszichológiai kínzás összefüggésében tenném fel a kérdésemet. A kegyetlenkedések, ahogyan a nácik, a bolsevikok, a KGB követték el őket, ilyen módszereket használnak, annak érdekében, hogy pszichológiailag, lelkileg teljesen tönkre tegyenek embereket. Tudjuk, hogy Oroszországban nem csak az úgynevezett eh, law and order, tehát a törvény és a rend eh, érvényesítése áldozatokat követelt, hogyan tudunk Oroszországon segíteni. Psychological torture. Tizen, ha, ha valaki 17 évig pszichológiailag kínoznak, és a kínzás más formáival re, rengeteg áldozata van ezeknek a módszereket, sokukról nem is tudunk, de egy ilyen áldozatról mégis tudunk, Mikhail Hodorkovsky ő. Ő iskola példája annak, hogy mihez vezet a hosszantartó, folyamatos megalázás, nevezhetjük ezt pszichológiai kínzásnak, melynek célja az, hogy megtörjenek egy olyan embert, aki gyakorlatilag a gyűlölet tárgyává vált a politikai vezetők szemében Oroszországban. Eddig ő azonban nem tört meg. És éppen ezért még inkább gyűlölik őt. A bírák ez esetben gyakorlatilag csak a kormány végrehajtó kezét jelentik. Ez esetben mit lehetne tenni? Köszönöm szépen, Landsbergis úr! mondja az elnök. További hozzászólások a kollégák részéről. Ó, elnézést, tőkés úr, parancsoljon. Mrs. Chairwoman. Uh, elnök asszony. I should uh, uh, raise the very special... Elnök asszony, nagyon konkrét esetet vetnék fel a posztkommunista országokét, különösen azokét, amelyek korábban a Szovjetunióhoz tartoztak. Vagy Szerbia esetét. Ezekben az országokban az a gyakorlat, hogy elrejték a kínzás, alapvetően a pszichés fenyegettetés vagy veszély eseteit. Volt kommunista ország állampolgáraként, nagyon jól tudom, hogy milyen jól felvázolt díszlete volt a kínzásnak. Ceausescu például Romániában a béke bajnoka volt kifelé, de befelé rettenetes belpolitika volt az ellenzékkel szemben. Szörnyű volt a börtönök bánásmódja. Hodorkovsky esete ezzel kapcsolatban is megerősíthetem, amit Lambergis úr mondott. Vagy gondoljunk Gondoljunk a fehér orosz módszerekre. Sokkal jobban kellene a volt kommunista országokra figyelni ebből a szempontból. Tehát a kínzás és a pszichológiai kínzási módszerek alkalmazása szempontjából. Felemlíteném öt fiatal magyar esetét Szerbiában, akiket bebörtönöztek, miközben több ezer magyart megvertek, bántalmaztak, szerb nacionalisták és sovinisták. És ez az öt fiatal egy és most azért szenved, mert valóban csináltak csúnya dolgokat, de aránytalan a büntetés. A büntetés csak azért került kirovásra, mert magyarok. Azt kérdezem Autala asszonytól, hogy mi van Izraellel. Jezsidi Izraellel, akit óriási veszélyben van, és akit újgur szabadságharcosként ki akarnak adni Kínának. Végül pedig ott van Evo Morales diktatúrájának bolíviai áldozatai. Emlékszünk rá, hogy Eduardo Rosa Flores néhány évvel ezelőtt őt megölték. A mai napig vannak bebörtönözve emiatt az eset miatt, közöttük magyarok is, és szörnyű körülmények között vannak a bolíviai fogvatartások miatt bántalmazzák őket. Köszönöm szépen, erre szerettem volna felhívni a figyelmüket. Köszönöm, nagyon fontos egyes konkrét esetekről is beszélni. Így van, az újgur szabadságharcos Izrael úr esete valóban ott tart, hogy deportálták Kínába, és ma van a kínai idézőjeles képviselőkkel egy beszélgetés, és fel fogjuk vetni ezt a kérdést. Felvetjük ugyanúgy a Kazaksztánnal való interparlamentáris bizottságban is, hiszen onnan került kiadatása, de úgy gondolom, hogy mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy megmentsük őt. De most, hogy kiadták őt Kínának, sokkal sürgetőbb a kérdés. Terrorista, eh, extremista, szeparatista egyénként kezelik őt Kínában. Jó, akkor most két további hozzászólás lesz, mielőtt a külügyi szolgálatnak és két vendégelőadónknak visszaadnám a szót. Dorski úr és Lotelajt a Human Rights Watch-tól. Donskis úr. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon örülök. Az előadók és kollégák által elmondottaknak nagyon fontos ez. Tőkés úrral és Landsbergis úrral határozottan egyetértek, hiszen a jogsértések, az erőszak rendkívül széles körű, és nagyon széles politikai visszaélés, bizonyos gyakorlatokkal való visszaérdés, amely mintha a modern politikai élet tényei lennének. Van titkos szolgálat, vannak esetek, de minthogyha a terror fenyegetését félretettük volna. Pedig sok eszközzel, például a vallatási eszközökkel való visszaérés, az emberi jogok megsértése egyszerűen Európában is gyakorlattá vált. Ismerjük az európai törteket, bár nem mindegyiket. Vannak tények, amely azért, mert a parlament nagyon kevésbé tudja csak az EU-n belül is ellenőrizni a titkos szolgálatokat. Úgy teszünk mint az EU-n belül is, mintha ilyesmi nem lenne. Másrészt pedig valóban van olyan titok, köztitok, amire Landsbergis úr is említe, utalt, Hodorkovszkival kapcsolatban például. Az emberi méltóság megsértése, vagy a bíróság igen kétséges határozatai, ezek mind itt vannak, de mégis mint ezek a dolgok nem kerülnének a figyelem középpontjába. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy egy komplex, széles képet kell tudnunk látni minden elemével együtt. A 20. század ugyanis sok olyan dolgot produkált, amely eh, lealacsonyítja az emberi méltóságot, és sajnos ebből még nagyon sok minden létezik a mai napig is. Ezért mondom azt, hogy amíg az éves jelentést eh, elkészítjük, az EU jelentést, miért nem próbáljuk az emberi jogi jogsértések kérdését eh, úgy megközelíteni, hogy nem csak a terrorral kapcsolatosan mi történik, hanem minden területen. A nyugati világ, ha megengedhet magának bizonyos dolgokat, akkor például a, a múltból bizonyos cselekményeket, akkor ez befolyásol más területeket. És meg kellene vég, végig kellene gondolnunk, hogy mi történik a demokratikus világban, a demokratikus országokban, hiszen a kormányok itt sem tudják ellenőrizni a titkos szolgálatokat. És ennek eredményeként van a, ennek eredménye az, hogy későn kapunk információt, szűrt információt. Köszönöm szépen, Dalszkész úr. Vatelaiten a Human Rights Watch-tól. Köszönöm szépen, elnök asszony. Köszönöm, hogy gyorsan reagálhatok. Egy percet kérek csak. Az oroszországi kínzással kapcsolatban, és hogy mit tehet a magyar parlament. bocsánat, és mit tehet az Európai Parlament több mint 118 bírósági határozatot hozott az Európai Emberi Jogi Bíróság Oroszországra vonatkozóan, és felelősnek találta kínzásban, e, eltűnésben, és ennek semmiféle következménye nem lett a parlamentnek, tehát együtt kell működnie a nemzeti parlamentekben való kollégákkal, akik akik az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében ott vannak, aminek alapján működik az Európai Bíróság. És velük együtt kell működni, hogy biztosítsák azt, hogy a bírósági határozatokat végrehajtsák. Nyomást kell gyakorolni az EU főképviselőjére, hogy biztosítsuk, hogy, a, hogy az Európai Unió napi rendjének az elején legyen a bírósági határozatok végrehajtása az Oroszországgal való közvetlen párbeszédben ugyanúgy érvényesítenie kell ezt. Köszönjük, Lette. Most Dick Márti az, aki az Európai Tanács parlamenti közgyűlésétől július 14-én itt fog előadni. Nem 7-én Strasbourgban javít kollégám, tehát nem 14-én, de vele mindenképpen tudunk beszélni hiszen kiterjedt munka folyik a témakörben. Azt kérem, hogy a külügyi szolgálat reagáljon. Természetesen az Európai Unió igen kitüntetett formában lép fel a kínzással és mindennel, útmutatókkal, irányelvekkel, de van egyfajta árnyékvilág a tagállami szinten is. A, a külügyi szolgálatban van egyfajta modern titkosszolgálati embrió, a SITCHESS, ami talán terjeszthetné az európai, ember, az európai emberi jogi normákat. Figyelembe kellene ezt venni, ez egyfajta fejlődés, ne pusztán a kínzás elleni lépésekről, a kínzás szintjeiről beszéljünk, hanem meg kell nézni, hogy mi van a, a mélyben. Remélem, hogy elég provokatív voltam, és meg is adom a szót a külügyi szolgálatnak. Köszönöm, elnök asszony, hadd válaszoljak néhány kérdésre, ami hatáskörömbe tartozik. Ami az Európai Unión belül kínzás áldozatait védő központokat illeti 12 ilyen központ van, a forrásokban nem tudunk többet finanszírozni. Az EKS -e központokban felmérést is végzett, és megpróbálunk megoldást találni. Tárgyaltunk e kérdésről a közelmúltban, mindenképpen megoldásra kell jussunk. Nem állhatunk le a központok finanszírozásával. A Digi beli kollégákat is arra ösztönözzük, hogy próbálják meg a központok forrásait megtalálni, és reméljük, hogy lesz további 1 millió a projekt finanszírozására. Az, az alapvető emberi jog munkacsoportot is a tanácsban arra kértük, hogy egy tárgyalást folytathassunk-e kérdésről, hiszen nagyon fontos eset. Az országos stratégiák. Hogy Hewitt úr kérdésére válaszoljak. Nem volt talán világos az országstratégia mit jelent. Az az alapgondolata, hogy emberi jogi stratégiákat állítsunk a világ minden harmadik országa számára. Megvan már mintegy 40 országra a tervezet. Az EU delegációk, tehát 40 országban már ezt tervezetként megcsinálták, és örömmel mondhatom, hogy több mint a fele az országstratégiáknál a kínzás prioritásként jelentkezik. Ha ez a tendencia megmarad, akkor azt jelent, remélhetjük, hogy 60-70 ország. Ez persze spekuláció, de azt reméljük, hogy egy 60-70 országban lesz az EU delegáció abban a helyzetben, hogy prioritásként megjelölheti a kínzások kérdését. Köszönöm szépen. Now I'd like to... Köszönöm. Most pedig Erik Szotászt és Gilani asszonyt kérem, hogy reagáljanak az elhangzottakra. Köszönöm szépen. Látom, hogy már fogy az idő, úgyhogy nem leszek hosszú. A pszichológiai kínzással kezdeném világos, hogy Valószínűleg ezt a legnehezebb bizonyítani, ezt a fajta kínzási módot, és ahogy ön is említi, ennek van a legsúlyosabb következménye, hiszen a személyiséget semmisíti meg. Ennek két szintje van. Az egyik, amint említettem, ö, ennek a kezelése, de ahogy ön is mondta, a szovjet rendszer legalizálja a kínzás bizonyos formáit emlékeznek a pszichológiai bánásmóddal való visszaérésnek, ahol úgynevezett atipikus skizofrénia ö, alakult ki, amelyel Vatani professzor is foglalkozott. Több európai országot is meglátogattam, ö, egyetemek hívtak meg, és ö, kérték, ö, kértük, hogy ezek az országok illetve ő, ez a professzor több európai országot látogatott volna meg egyetemek meghívására, és kértük ezeket az országokat, hogy ne engedjék be, illetve vonják vissza a meghívását. Más ö, eszközök is vannak, például a kínzás ellenes egyezmény, illetve amikor ö, Bush elnök úr bejelentette, hogy ellátogat Svájcba, majd pedig ő maga saját emlékirataiban is elismerte a vízbe folyt imitálását, mint kínzást, és nem csak lehetősége egy országnak, hanem kötelezettsége is, hogy le tartóztassa azt, aki ezzel jog, jogosan vádolható, illetve kiadja. És ahogy említették, itt az elnök végül lemondta a látogatását. Legalább ez valamiféle visszhangot keltett, ami a ö, hírszerző szolgálatok ö, kérdését illeti, ezt nem részletezem, mert Zsiláni asszony biztos többet mond majd erről. Tavaly, csak annyit említenék, hogy tavaly például Spanyolországban az egyik probléma az volt, hogy mit kezdjenek, illetve mi a kötelezettség olyan esetekben, amikor bizonyos biztonsági szolgálatok országainkban amikor olyan benyomásuk van, hogy bizonyos információk, amelyeket különböző csatornákon keresztül kapnak, Interpolon, stb. keresztül kapnak, de eredetileg vallá, kínzás révén csikarták ki ezeket a vallomásokat. Ezek az információk különböző csatornákon mennek keresztül, és néha világos, hogy innen ered, de máskor pedig nem. Mi a rendőrség kötelessége, mi a biztonsági szolgálatok kötelezettsége egy európai országban, amikor ilyen információjuk van, hogy ki kell vizsgálniuk, hogy honnan jön, illetve van -e egy, erre egyáltalán lehetőségük, stb. Ezen a szinten nincs világos norma a különböző országokban, hogy mi a teendő, és tulajdonképpen ez is a probléma része, és ez, ezért is valamit ki kell dolgoznunk, hiszen nagyon gyakran olyan információ cirkulál a rendszerben, amely esetében nem világos, hogy hogyan szerezték azt, meg milyen módszerekkel csikarták ki a vallomást. Kérdés az is, hogy ezek az információk mennyiben nyújtanak világos illetve valós képet arról, hogy mi történik. Az is kérdés, hogy most szabad-e egy információt megsemmisíteni pusztán azért, mert kínzás révén ö, ö, szerezték azt. Valószínűleg ö, szükségünk van arra, hogy világos normákat ö, határozzunk meg országaink számára. Kérdés hangzott el azt illetően, hogy hogy hozunk-e létre központokat Tunéziában, Egyiptomban a kínzások áldozatának támogatására. Egyiptomban igen, már ez hosszú múltra tekint vissza, Tunéziában pedig a múlt januári látogatásunk óta az egyik legfőbb tevékenység arra irányul, hogy mindenféle információt begyűjtsünk, elsősorban azért, hogy a bűnösöket elítéljék, másodszor pedig, hogy kompenzálják az áldozatokat. A, az áldozatnak joga a, a, elsősorban a bűncselekmény elkövetőjének a megbüntetése, másodszor pedig a kompenzálás. Ami a menekültek, menedékkérő kérdését illeti, jelenleg nehézséget okoz az ezzel kapcsolatos vitában, hogy mi a helyzet a diplomáciai garanciákkal, ami a mi szervezetünket illeti, azért, mert egy országban tömeges és súlyos visszaélésekre kerül sor, akkor úgy kell vélnünk, hogy egy ilyen kormány nem adhat hiteles garanciát. Az, hogy eldöntsük, hogy egy hatóság hiteles vagy nem hiteles garanciát tud-e adni, ez már nagyon érzékeny kérdés. Számos eset mutatja, hogy amikor egy ország garanciát adott arra, hogy visszatoloncolt személyt nem fog megkínozni, ezt nem tartotta be. Köszönöm. Giuliani asszonynak adok szót. Köszönöm szépen, ami azt illeti, hogy milyen típusú iránymutatást lehet megfogalmazni annak biztosítására, hogy a hírszerzést bizonyos szabályok alapján végezzék, felderítést bizonyos szabályozás alapján végezzék. Azt hiszem, hogy nagyon határozott szabályok vannak, amelyek nem csak a hírszerző szolgálatok szerkezetét határozzák meg, hanem világosan felvázolják azt is, hogy hogyan kell felügyelni ezeket a tevékenységeket. Ezeknek képeseknek kell lenniük a hírszerzési tevékenységek felül vizsgálatára, felügyeletére. A mi országunkban már hosszú ideje folyik vita arról, hogy hogyan tudjuk biztosítani a titkosságot és a jogos, bizalmas információkat, amelyeket valóban védeni kell. De hogyha mondjuk egy parlamenti bizottság, vagy valamilyen speciális biztonsági bizottság legyen az, amely ezt a felülvizsgálatot ellátja. Ez kérdés. A másik fontos dolog, amelyet meg kell értenünk, hogy nem minden esetben lehetséges, hogy a külvilág, úgy értem, hogy a hírszerző szolgálatokon kívüli világ nem mindig képes, kell, hogy képes legyen arra, hogy pontosan meghatározza, hogy mit történt. A lényeg az, hogy a szakpolitikát kell figyelemmel kísérni. Nagyon pontosan meg lehet határozni a, a felelősségi köröket a hírszerző szolgálatokon belül. És hogyha ezek a felelősségi körök nem világosak, akkor a visszaélésekre nem nagyon nehezen tud fény derülni. Mindenkinek meg kell értenie, hogy a felelősség végső soron az övék. Tehát a belső ö, ö, felügyelet ö, szerepét is erősíteni kell. Na most mi a helyzet az együttműködéssel? Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy ez bizonyos keretek között folyjon. Vannak olyan országok, ahol nincsenek biztosítékok, vagy nem elegendőek a biztosítékok annak biztosítására, hogy a ö, hírszerző szolgálatok bizonyos módon működjenek együtt és hogy ezek egyenlő szinten legyenek. Ezért mondtam, hogy bizonyos egyetemes elveknek létezniük kell, akár az adott országban vannak ilyen elvek, vagy nem, ilyen belső elvek. Tehát mind a szervezeteknek, mind az egyéni ö, az alkalmazottak egyéni tevékenységének meg kell felelniük ezeknek az egyetemes elveknek. Említettük, hogy nem kerül sor vádemelésre, nem kerül sor ítélethozatalra sok esetet, esetben. Mi az oka ennek? Nagy részt azért, mert, amint említettem, a hírszerzés, különösen a katonai hírszerzés Például sok országban a rendőrség is a saját ö, ö, maguk ö, felelősek ö, ezekért a vádemlésekért, ítélethozatalokért. Hogyha ezeket a, ezek a szervek az saját ö, információkat nem osztják meg, akkor hogyan lehetne vádat emelni, ítéletet hozni? Az hírszerzés, a felderítés szerepe más. A nyers, úgynevezett nyers adatokból kézzelfogható bizonyítéknak kell válnia. Nagyon világosan le kell fektetni, hogy hogy, hogy történik a hírszerzés, utána az együttműködés az igazságszolgáltatással, a vádemelés céljából történő bizonyítékgyűjtéssel. Ez a beszámolónkban is olvasható. Ez számos problémához vezetett. Ön is említette, hogy milyen helyes gyakorlatok vannak, illetve melyek, azok, melyek a problémák. Egyes országokban több probléma van, mint másokban. Nem a nem a törvényekkel van a probléma, hanem a szakpolitikákkal. Különösen a hírszerző szervek közötti együttműködés tekintetében. Egyes országokban nagyon világos szabályozás van ö, a tekintetben, hogy hogyan kell működnie a hírszerző szervnek. Ugyanakkor hiányzik egy olyan ö, szisztematikus elhatározás, hogy ne ö, igyekezzenek eltussolni a saját ö, szerveik ö, által elkövetett ö, kínzásokat, illetve az ilyen jellegű gyakorlatokat. Ön említette, hogy nem csak a ö, terrorellenes harc ö, terén figyelhető ez meg, ez igaz, de ott figyelhető meg leginkább, hogy ez emberi jog ö, ö, szempontjai ö, háttérbe szorultak. És éppen ezért jelent ez egyre kritikusabb problémát, sokkal inkább, mint a múltban. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Giláni asszony, és persze a úrnak és köszönöm a ö, reakciókat. Tehát érdemes tovább arról beszélni, hogy hogyan tudnánk elérni azt a helyzetet, amikor egyetemes elveket tudnánk megfogalmazni a terrorellenes harc tekintetében, szem előtt tartva az emberi jogokat és hogyan lehetne elkerülni az illegális terrorellenes harc során bevetett illegális gyakorlatokat. Howard úr helyesen rámutatott, hogy felhívták a figyelmet arra, hogy az autoriter országokban a kínzás tulajdonképpen egy indikátor, jó, jó jelző a, a diktatúra keménységét illetően. Például megfigyelhető, hogy a kínzások száma, különösen például választások előtt ugrásszerűen megnövek, megnövekszik, ezért érdemes ezt az indikátort figyelemmel kísérni. Nagy örömmel hallottam, hogy a Libe Bizottság vizsgálja a hírszerző szolgálatok, felderítő szolgálatok felülvizsgálatának kérdését. Mi albizottságként is készíthetünk egy tanulmányt azokba a kérdésekbe, amely a mi hatáskörünkbe tartozik, tekintettel a külkapcsolatokra. Gilleni asszonynak nagyon köszönöm az előadását, bár látom, hogy csak néhány kézzel írt jegyzete volt, az egész előadás tulajdonképpen, mint egy egyetemi előadás, úgy épült fel. Köszönöm a tagoknak, a képviselőknek az aktív részvételt. oroszországi, az Oroszországban meg, e, Oroszországgal kapcsolatban említett 180 es eset megemlítését is fontosnak tartom, hiszen szomszéd országról van szó mégiscsak. 12.30-kor kezdődik azt hiszem a zárt elnökségi ülés. Most a nyilvános meghallgatást ezzel lezárom, és emlékeztetek mindenkit arra, hogy a kínzás áldozatainak nemzetközi napja van, június 26-án. És ezzel az utolsó napirendi ponthoz értünk. Rina Kianka az EKS részéről itt van, és ő beszámol nekünk két fontos folyamatban lévő munka állapotáról. Az első az EU éves emberi jogi jelentés, amelyet a júliusban kell bemutatnia a tervek szerint a főképviselőnek. A másik az EU emberi jogi politikája a másik fontos anyag, amely készülőben van. Az EKS összefolytatott konzultációk során arra jutottunk, hogy ha még néhány hónapra szükség van, persze nem végtelen, segítség szeretnénk ezt kitolni, de hogyha még egy kis időre van szükség ahhoz, hogy ö, jobb minőségű legyen az anyag, akkor, akkor inkább ezt megvárjuk. Köszönöm szépen, elnök asszony. Értem, hogy azért vették ezt a rendi pontra, hogy beszámoljunk, hogy hogy áll a munka, és tudom, hogy több ülések is lesznek, úgyhogy rövid leszek. Az éves jelentés, tehát az EU emberi jogi éves jelentése készülőben van. Elnézést, most jobban hallanak? Nagyszerű. Tehát ez az éves jelentés készülőben van, több tagállammal konzultáltunk, és a konzultációk második körét kezdjük meg hamarosan, és reméljük, hogy a tanács június 27-én ezt elfogadja, tehát ez a jelentés bemutatható lesz az Európai Parlament előtt a júliusi plenárison a főképviselő úr be fogja tudni mutatni várakozások szerint. Tudjuk, hogy az Európai Parlament visszafolytott lélegzettel várja a jelentést, hogy állásfoglalást tudjon elfogadni vele kapcsolatban. Ami a felülvizsgálatot illeti, amint ön is megemlítette, ezen is dolgozunk, és figyelembe veszük az Európai Parlamentes tagállamok véleményét, akik reagáltak az ön kérésére úgyhogy most konzultációk folynak az érintettekkel. A, így a kitölt határidőnek köszönhetően a bizottsággal, a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel és a civil szervezetekkel is több konzultációt tudunk folytatni. Ezek a megbeszélések folynak, ugyanakkor tudjuk, hogy fontos a lendületet megőrizni. Tehát röviden ö, ennyiben ö, kívántam beszámolni arról, hogy hol tartunk. Köszönöm szépen! És amint említettem, elfogadható számunkra egy kis késés a felülvizsgálatot illetően. Az albizottságunk nevében mindig hangsúlyozom, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy fontos, hogy a civil szervezetek és a parlament véleményét vegyék figyelembe. Tudom, hogy ehhez időre van szükség, és remélem, hogy ez az eredményben is tükröződni fog. Ugyanakkor ugyanis a mi albizottságunk nem örülne annak, hogyha csak az orra elé tolnak egy végleges változatot, hanem igenis kérjük, hogy, hogy konzultáljanak velünk és vegyék figyelembe a véleményünket, mielőtt a külügyminiszterek elé kerül ez az anyag. Uttalájt szeretne hozzászorni, aztán majd Richard Howard. Kérem, legyenek rövidek, ha csak Richard nem engedi meg, hogy kitoljuk ezt az ülést, az a büró, a kibővített büró rovására, és tudja, hogy most itt mire utalok. Köszönöm szépen. Én is szeretnék, igyekszem rövid lenni. Az emberi jogi felülvizsgálati munka persze csak most kezdődött meg bizonyos szempontból, de amint ön is említette, már ö, számos konzultációra került sor. Az én szervezetem a Human Rights Watch nevében szeretném felvázolni azt a három fontos területet, amelyet szem előtt kell tartani, tekintettel a végrehajtási mechanizmusokra, hogy az EU milyen módon tudja leginkább érvényesíteni a szempontjait az emberi jogok érdekében folytatott harc területén. Az egyik szlogen, amit gyakran hallunk az EU emberi jogi politikájában, hogy ambiciózusnak kell lennie az EU-nak, ez az ambiciózus szó. mely szerint nem szabad túl alacsony célokat kitűzni. Szerintem három dologgal kell elsősorban foglalkozni. Az egyik, az eddigi legerőteljesebb EU nyilatkozatnak kell lennie ennek, ami a célokat illeti, ami az EU szakpolitikát illeti, és ami az EU kötelezettségvállalásait illeti. Teljesen világosá kell tenni, hogy itt nemzetközi emberi jogi törvényre, e, nemzetközi humanitárius törvényekkel foglalkozunk, és az igazságszolgáltatásról, és minden olyan specifikus aspektussal, amely a nemzetközi jog keretében ide tartozik. Szeretnénk látni az Európa illetve nem szeretnénk látni egyetlen egy mondatot sem, amely az európai értékekre utal. Itt nem európai értékekről, hanem egyetemes értékekről van szó. Szeretnénk, hogyha tükröződne az a vita, amiről itt ma délelőtt is szó volt. Nagyon fontos, hogy egy ilyen emberi jogi politika és stratégia egyértelmű legyen. Hogy fontosak az emberi jogok mind otthon, mind pedig külföldön. A második dolog, amelyet véleményünk szerint az önök emberi politikájának tartalmaznia kell, természetesen az EU köte- intézményeinek a kötelezettségvállalása, mégpedig a legmagasabb szinten. Biztosítania kell az integrált megközelítést, hogy amely az emberi jogi kérdések teljes palettáját lefedi, amely a ahova tartozik az EKS, az EU főképviselő, az EU delegációk az egész világon, a tanács, és természetesen a bizottság is ide tartozik. És nagyon gyakorlatias módon kell megfogalmazni, hogy ezek a kötelezettségvállalások hogyan néznek ki, biztosítani kell, és meg kell határozni, hogy a, a képzés ennek része és eszköze, az EU minden szintjén, hiszen az EU képviselői a világ minden terén, de különösen az LKS-ben az alapját képezik annak, hogy az emberi jogi szakpolitikát hogyan valósítják meg. Nagyon fontos a transzparencia, és ezért az elszámoltathatóság biztosítása. Ezért nagyon fontos egy integrált megközelítés a végrehajtás terén. Biztosítani kell, hogy az Európai Parlament megfelelő szerepet játszhasson ennek a végrehajtásnak a felügyeletében. Ezért folyamatos konzultációkat kell folytatni a civil szervezetekkel Brüsszelben, a tagállamokban is, de különösen az egész világon. A harmadik nagyon fontos dolog, a jövendő emberi jogi szakpolitika tekintetében rendkívül fontosnak tartjuk, hogy világosan lefektessék a tagállamok szerepét és, és kötelezettségvállalásokat. Mégpedig a legmagasabb szinten kell a tagállamoknak ilyen kötelezettséget vállalni, mégpedig külügyminiszteri szinten, ezért külügyminiszteri tanács részéről kötelezettségvállalásra van szükség, világozott utalásra van szükség az emberi jogokra és a nemzeti, nemzetközi jogra. A Lisszaboni szerződés után és a e fontos új európai intézmények létrehozása után nagyon fontos, hogy ezek a különböző szereplők együtt tudjanak működni, együttesen tudjanak fellépni az EU főképviselő és a tanács elnöke. Fontos, hogy elmondhassa, amit a, a, a mondani valójukat az emberi jogokkal kapcsolatban az egész világon, de ha csak nem világos mindenki számára, hogy ő ott áll mögöttük mind a 27 tagállam, akkor ez semmit se ér. Ez ö, kötelezi természetesen az új ö, szervezet, az új intézményeket is, de a tagállamokat is. És úgy gondolom, illetve vannak nagyon konkrét javaslataink is ezzel kapcsolatban, ezt most nem részletezem, amelyet elküldünk majd önöknek, és végül, és utána be is fejezem, hogy mindez végre tényleg beinduljon, úgymond, és a, az EU a végrehajtás egy magasabb szintjére léphessen, nagyon komolyan úgy hiszük, hogy eljött az ideje annak, hogy az EU tagállamai és a főképviselő biztosítsa hogy oldja már meg a, a speciális képviselők, ö, emberi jogi speciális képviselők kinevezését. Ha csak ezek a mechanizmusok nem ö, jönnek létre, akkor megint csak lesz egy darab papírunk, és az egész megy tovább, ahogy eddig. Nagyon fontos, hogy ezeknek az EU speciális képviselőknek a, a szerepe valódi erősséget jelentsen. Hiszen ezek a speciális képviselők ö, ö, mind a főképviselő, mind pedig a tagállamok felé tartoznak elszámolással, és így betölt, be kell, hogy töltsék azt az űrt, ami jelenleg a szakpolitika között és a tagállamok között van. Végezetül hat fejezem be azzal, hogy reméljük, hogy az Európai Parlament aktívabb lesz abban, hogy a saját ajánlásait, kívánságait, felhívásait betartassa. Ezt a kérést az Európai Parlament fogalmazta meg a decemberi de ha jól emlékszem, december 15-i anyagában. Mi is nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen következmény ezeknek a felhívásoknak. És szeretném, hogyha az önök nemzeti parlamenti kollégái is, és a nemzeti kormányok is meghallanák ezt a felhívást, és támogatják azért, hogy valóban hatásos legyen az Európai Parlament szakpolitikája. Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, tehát valóban fontos, hogy a szavakat a cselekvés váltsa fel. Richard Howard. Nagyon fontos, hogy ezeket a megállapodásokat elkezdjük tárgyalni, a érdemi dolgokról most nem beszélnék, hanem két eljárásbeli kérdést. Nagyon örülök annak, hogy az éves beszámolót júliusban meghallgathatjuk, és pontosan a plenárisan is fontos, hogy ezt szóba hozzuk. A másik pedig, ha jól tudom, a akkor további lehetőségünk lesz arra, hogy ezt az áttekintő jelentést még mi is befolyásoljuk, és nagyon jó lenne, hogyha a külügyi szolgálattal konzultálhatnánk ezért. Yeah, thank you. So perhaps, um... Köszönöm. Réna, te akartál még szólni, de még egyszer akkor leszelgezem tehát, hogy az albizottságban is lesz majd egy eh, jelentés, akkor, amikor a miniszterek véglegesítik a Köszönöm én is, hogy újra lehetőséget kapok. Meghallgattuk, és figyelembe vettük, amit elmondtak. Biztosak lehetnek abban, hogy valamilyen formában az áttekintő dokumentumról konzultálni fogunk. A másik dolog pedig, hogy ez az áttekintés lehetőséget tartalmaz arra, hogy a szerződésen kívül további dolgokat felvegyünk, hiszen azt nem lehet már átírni, de itt igen, bevehetünk más dolgokat. Akkor én megköszönöm a vitát, tudomásul vesszük, hogy felszólítottak minket arra, hogy az Európai Parlament emberi jogi álláspontjait, nyilatkozatait nyomon kövessük, a végrehajtásokat, és nyilvánvalóan azt, hogy mit értünk el a világon, azt mindig a helyszíneken, konkrét helyeken fogják megítélni. Köszönöm szépen. Bejelentem, hogy a következő ülésre június 30-án kerül sor. Nem. Ez egy csütörtök reggel, igen, csütörtök reggel 30-a. Ezzel lezárom az ülést, és a kibővített bíróüléssel folytatjuk.